központ 1994-ben jött létre Moszkvában, egy olyan időszakban, amikor szorosabb volt a nemzetközi együttműködés a hidegháborúban szemben álló felek között, a célja pedig a az volt, hogy megakadályozzák annak a kockázatát, hogy a katonai és tudományos ismeretek a korábbi Szovjetunióból a rossz kezekbe kerüljenek. Aztán az Orosz Föderáció 2010-ben jelezte, hogy visszavonja részvételét, ami valóban hatályba is lépett 2015. júliusában. Tárgyalásra került sor egy új megállapodás értelmében, és a központot aztán a költöztették Kazaksztánba. A tanács azt kérte, hogy a parlament hagyja jóvá ezt a megállapodást, amit a központ aláír, a központtal, amire ennek aláírására 2010. decemberében került sor. A megállapodás értelmében a már folyó, illetve új programok folytatódnak. Szélesebb lesz a földrajzi hatályuk, és egyéb célkitűzéseket is megcéloznak. Brock úr azt javasolja, hogy hagyjuk jóvá ezt a megállapodást, ezáltal biztosítva ezen rendkívül fontos projekt folytonosságát, amely által hozzájárulhatunk a globális és regionális biztonság megteremtéséhez az EU pénzügyi és adminisztratív támogatásával, ami a módosítókat illeti, ugye az egyetlen lehetőség az az, hogy valaki elvesse ezt a megállapodást, a beleegyezést. Déli 12 óra, október 25-én a határidő, szavazásra pedig itt az AFED-ban november 29-én kerül sor, és a tervek szerint januárban kerül a plenáris elé. Köszönöm szépen, Gáler úr! Nem látom az árnyék előadókat, nem tudom, hogy valaki szeretne hozzászólni ehhez a ponthoz akkor emlékeztetném önöket még egyszer arra, hogy a elnézést nem láttam. Köszönöm szépen. Természetesen mi is úgy gondoljuk, hogy ez a központ mindenképpen szükséges, és nagyon jól illeszkedik abba is, amiről egyébként a jövő héten fogunk szavazni, ez pedig a nukleáris biztonság és az atomfegyverek leszerelésével kapcsolatos megállapodás. A kérdés, ami függőben van, az továbbra is az, hogy hogyan néz majd ki részleteiben ez a központ, de erről ugye nem mi döntünk, mi csak igennel vagy nemmel válaszolhatunk, és azt hiszem, hogy a válasz egyértelmű. Köszönöm a módosítók benyújtásának határideje, ugye itt megint csak egy lehetőség nyílik, az, hogy valaki elvesse, megakadályozza a jóváhagyást. Október 25-én délig be van a határidő, november 29-én szavazunk itt az AFED-ben, és januárban kerül a plenáris elé. Ezt a redi pontot lezárjuk, most pedig az Európai Menekültügyi Ügynökségre térünk át, ami a következő redi pont. Ahogy említettem, az Európai Menekültügyi Ügynökség kapcsán október 25 déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Ez most az első eszmecsere erről az ügynökségről. Manescu asszony az előadó. A célunk a az ELZO támogatása, illetve a menek, közös menekültügyi rendszer javítása. Támadás, támogatást kívánunk nyújtani az EASO-nak, és hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy a közös menekültügyi rendszer jobban működjön. Ez lehetne az egyik eszköz, amely által hatékonyabban megcélozhatjuk, orvosolhatjuk a közös menekültügyi rendszerben jelentkező strukturális gyengeségeket, Stetina képviselő kap szót, aki Manescu előadó helyett van itt. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégám, Ramona Manescu álláspontját szeretném felolvasni most. Ami a szakbizottságunk véleményt, véleménytervezetét illeti, amelyet a Libe Bizottság számára készítettünk az Európai Parlament és a Tanács javaslatához, amelynek tárgya az Európai Unió menekültügyi ügynöksége. Ez a 493 per 2010-es rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozik. Emlékeztetném önöket arra, hogy Ramona Manescu, nem pedig én, tájékoztatja önöket a következőről. A javaslat célja az, hogy megerősítsük, megreformáljuk az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal működését, egy ügynökségé alakítva, miáltal könnyebbé válhat és javulhat a közös európai menekültügyi rendszer működése. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2011-ben jött létre, és azóta folyamatosan támogatta a tagállamokat abban, hogy alkalmazzák a jelenleg hatályos szabályokat, és a létező eszközök működését javítják. A bizottság javaslata az hivatalt az Európai Menekültügyi Ügynökségé alakítaná, egy teljes körű, teljes hatáskörű ügynökség jönne így létre, amely biztosítani tudja a tagállamoknak a szükséges operatív támogatást, kiterjesztve a tagállamok között az együttműködést és az információcserét, támogatva a nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozását, így a menekültügyi és támogatási kapacitást bővíteni lehet a tagállamokban. Úgy vélem, hogy megfelelően elemeznünk kell ezt a szöveget, és reflektálnunk kell róla, meg kell állapítanunk, hogy valóban így választ tudunk-e adni azon politikai kihívásokra, amelyekkel az Európai Unió a migráció és a menekültügy terén most szembenéz. Ezen új ügynökség létrehozása megfelelő válasz-e, ha felruházunk a szükséges eszközökkel, főleg így szembe tudunk-e nézni azon aránytalan nyomással, amely, amelyen a tagállamok menekültügyi rendszere szembesül. Különböző intézmények reagáltak a javaslatra, mint különböző szervezetek is. Ezek véleményét megosztom az árnyék jelentéstevőkkel. A módosítók benyújtásának határideje október 25, az a fedben pedig november 29-én fogunk szavazni. Az első árnyékjelentéstevők közti ülésre november 16-án kerül sor. Biztos vagyok abban, hogy kitűnő lesz az árnyékelőadókkal az együttműködés, és várom tisztelt kollégák a javaslataikat, illetve észrevételeiket erről a véleménytervezetről. Köszönöm szépen, Ramona Manescu. Ennyi lenne. Köszönöm szépen, Stetina úr, most Andrulakis úr kap szót. Η προσφυγική κρίση απέδειξε πως το Köszönöm szépen. A menekültügyi válság megmutatta azt, hogy a jelenlegi rendszer nem megfelelően működik, még eh, a könnyebb időszakokban is, és nem lehet megvalósítani, hogyha nagyon sok menekült érkezik. A közös európai menekültügyi rendszer nem működik megfelelően, és a felelősségek a nemzeti kormányok kezében vannak. Fontos, hogy autonóm legyen ez a szervezet, viszont a bizottság javaslata nem elég ambiciózus számunkra. Hogyha valóban közös európai rendszerről szeretnénk beszélni, akkor meg kell vizsgáljuk azt, hogy ez az új ügynökség hogyan tudja a menekültügyi kérelmeket európai szinten megvizsgálni, illetve a tagországoknak ez hogyan juttatja, tudja tovább juttatni egy második lépésben. Pozitív az, hogy a szervezetet megfelelő berendezések is segítik. Európai Tengerparti Őrség már megfelelő tapasztalatokra tetszel. A tagországok a válság ideje alatt nem biztosított munkatársakat a szervezetnek. Nagyon fontos az, hogy a tagországok vállalják azt a kötelezettséget, amely mellett eltökélték magukat, ami pedig a biztonságos harmadik országok listáját illeti, illetve a biztonságos tranzit országokat illeti, a szervezetnek döntő szerepe lesz, és az Európai Bizottság véleményének kötelező erőnek kell lennie, és nem csak az Európai Bizottság kérésére kell megvalósulnia. Tehát nagyon fontos, hogy ezt rendszeres időközöként tegyék közzé. A biztonságos országoknak minősülő országokkal kapcsolatban. Nagyon fontos a harmadik országokkal való együttműködés, a működés keretein belül, különösen ami az áttelepítést illeti. Egyetértek a jelentéstevővel és a libe jelentéstevőjével is, nagyon fontos az együttműködést erősíteni ezzel az ügynökséggel, illetve az ENSZ eh, megfelelő magas szintű képviselője is, Osztrovics is kolléga. Köszönöm szépen, hogy hozzászólhatok a vitához, és Maria Deszárnyeszt asszonyt eh, képviselem. Tehát eh, amikor kollégák nincsenek itt, akkor őket képviseljük. Maria dolgozta ki a szöveget, és én fogom felolvasni. Teljes mértékben egyetértek azzal, amire megkért, hogy felolvassam. És ezt be szeretném mutatni a szakbizottságnak. A kolléga nő és én egyetértünk abban, hogy eljött az ideje annak, hogy az Európai Uniós tagországai hosszú távú koherens stratégiát biztosítsanak annak érdekében, hogy megfelelő bevándorlási és menekültügyi politikát tudjanak kialakítani. Nagyon fontos a felelősségek közös vállalása, ami a külső határok felügyeletét illeti, mint szárazföldi, mind pedig tengeri határokét. Mariel támogatja az Európai Bizottság jogalkotási javaslatának általános orientációját. Az előttünk lévő javaslat Mariel szerint három fő pontra hívja fel a, figy- fel a figyelmet. Nagyon fontos a, szabályszerű bevándorlás rendszerének erősítése az Európai Unión belül. A második pont az EU-s delegációkkal való együttműködés a harmadik országokban. Nagyon fontos, hogy a jogi utakról tájékoztassuk a menekülteket, illetve hogy származási országaikban hogyan tudnak a menedékjogi kérelmet benyújtani. A országok, illetve a csempészek, embercsempészek elleni küzdelem szintén nagyon fontos, és az Európai Unió saját külső határainak biztonsága érdekében, illetve az országokban a menekültek befogadását, illetően szintén fontos, hogy erőfeszítéseket tegyen. Szakolafa képviselő. Köszönöm szépen. A rendelet tervezet, amelyről ma beszélünk, az Európai Uniós Ügynökség megerősítésére vonatkozik Hát ez egy olyan rendszer, az EASZO, amely remélhetőleg jobban e, működik olyan esetekben, amikor a nemzeti rendszerek nehézségekkel küzdenek, illetve válság e, esetén is. Az elmúlt évek tapasztalata alapján úgy érzem, hogy a hatékony EU-s menedékjogi rendszer megvalósításához igazságos rendszerre van szükség. Hogyha ezt a igazságosságot eh, nem tudjuk megteremteni, akkor attól tartok, hogy az új Dublini eh, megállapodás, illetve az easz ra vonatkozó rendelet nem eh, tudnak hatályba lépni. Fontos ezt a javaslatot más hasonló témájú javaslatokkal összhangban tekinteni. Ami a menedékjogi javaslatot illeti, nem értek minden pontjával egyet, és módosítókat fogok benyújtani. Azt gondolom, az ügynökség szerepe, a segítségnyújtás a tagországok felé az egyik fő feladata. És azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek aktívan szerepet kell vállalnia a az ügynökségben és az ügynökség bordjában. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a szöveget javítsuk. Ez egy nagyon fontos rendelet, különösen a jelen időszakban. Azt gondolom, hogy az időkeret nagyon szűkös, különösen a plenáris hét előtti időszakban. Remélem, hogy a kollégák egyet tudnak érteni velem abban, hogy javaslatot eh, teszek majd és megpróbálok értelmesen hozzájárulni ehhez a folyamathoz, eh, ahol azért, hogy a módosítók október 31-i benyújtása maradhasson a plenáris hét után, és jó lenne, hogyha hatékonyabb módon tudják, tudnánk egymással együtt dolgozni. Eh, köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni mondandómat, egy egyáltalános kérdést teszek fel. Szakorafa kolléganőhöz hasonlóan nagyon sok jogalkotási anyag van folyamatban, menedékjogi ügyekkel kapcsolatban nagyon fontos koherens megközelítést alkalmazni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor egy adott döntésben születhet döntés, illetve az ügy egyik részével kapcsolatban, és ez ellentmondhat egy másik résznek, tehát szeretném, ha a csomagot egyben tartanánk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az EAZO megerősítése, és nem szabad megfeledkezni arról, hogy bizonyos tagországoknak más és más tapasztalataik vannak. Vannak olyan tagországok, amelyek a teljes menedékjogi folyamatban már hosszú tapasztalatokkal rendelkeznek, más tagországok nulláról kezdenek mert nagyon fontos, hogy jobb legyen az együttműködés, illetve a, a tudás, a know-how jobb megosztása is megvalósuljon. Annak érdekében, hogy egységesebb megközelítést alkalmazzunk a befordással kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy az emberek hozzáférjenek e, a folyamatokhoz, jelenleg ez sajnos nem mondható el. Bizonyos dolgokat meg kell változtatnunk, és azt is garantálnunk kell, hogy mindenki hozzáférjen a saját alapvető jogaihoz, és ezekkel élni tudjon. És nagyon fontos bizonyos konkrét szakmákkal kapcsolatban, hogy itt is megvalósuljon az egyenlő hozzáférés. Két kérdésem van, és nagyon fontos, hogy hasonló jellegű döntéseket hozzunk. A megnövelt felelősség kapcsolódik a megnövelt jobb átláthatósággal, és ez harmadik országokhoz is kapcsolódik. A tervezetben az elemek követik mindazt, amit ma megemlítettem, de néhány módosítót is be fogunk nyújtani. Köszönöm szépen. A javaslat, amelyet Szakura Fakulega megfogalmazott, hogy a módosítók benyújtásnak határidejét kiterjesszük, nem lesz lehetséges, mert nagyon komoly parlamenti munka folyik most jelenleg. Október 25-e a határidő, és november 29-én lesz a szavazás, tehát úgy tűnik, hogy nem álmodunkban módosítani ezt az időpontot. Most pedig a bizottság képviselőnek, Mayan Ranszájnak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. És köszönöm a jelentéstevőnek is a mai anyagot. Az Európai Bizottság tudomásul veszi a javaslatokat, főként az IASS-szel való együttműködés, illetve a emberi jogi főbiztossal való együttműködés szempontjából. Két gondolatot szeretnék most megemlíteni. A nyolcas módosításra vonatkozólag, amely a 16-os cikkre utal, hármas bekezdés G pont, technikai segítségnyújtás a címe. Nos, hát itt azt kell mondjam, hogy a három meglévő helyszín közötti transfer a Dublini reform keretébe tartozik. tehát nem ebben a kontextusban kell megvitatni. A négyes módosításom, módosítás lenne a második gondolatom, vagy ehhez kapcsolódik. Itt nem csak a bizottságról van szó, hanem a harmadik országokkal való együttműködés terén a külügyi szolgálatnak is van beleszólása. Ez a közös megállapodástól való eltérés, hiszen ezt az európai bizottság, a parlament és a tanács is támogatták, vagyis egy előzetes hozzájárulás csak a bizottság részéről szükséges ebben az esetben. Köszönöm szépen, ezzel akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és várjuk a sri lankai miniszterelnöket, addig pedig tartunk egy kis szünetet. Köszönöm.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

Si necesita la traducción en... Sí, para decir... No, pero yo lo voy a... Bueno, vamos a continuar. Folytassuk. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy eh, fogadhatom vendégünket itt eh, a Külügyi Szakbizottságban a sri delegáció is itt van. Szeretném is megadni a szót a delegáció elnökének, Lambert asszonynak. Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit, és ez most egy szokatlan felállás itt számomra, eleve az, hogy középen ülök, másfelől pedig, hogy egy afett ülést elnökölhetek, ezért hálás vagyok. Ahogyan hallották, a dél-ázsiai delegáció elnökének minőségében teszem ezt. Szeretném köszönteni az AFET és a delegációnk nevében Sri Lanka miniszterelnökét, Ranil Wickremesinghe urat, aki, aki mellett itt van az igazságügyi rendészeti miniszter, valamint a miniszter elnök mellett itt van az Európai Unióhoz delegált eh, Sri Lankai nagykövet is, és eh, a diplomáciai testület eh, több tagja is itt van most a teremben. Köszöntöm a pakisztáni, Maldív, szigeteki, butáni nagykövetet és más képviselőket is. Még mielőtt a miniszterelnök úrnak megadnám a szót, szeretnék néhány szót szólni bevezetésképpen. Természetesen az ön látogatását úgy értékeljük, hogy Sri Lanka és az Európai Unió valóban egy jó bizalmi kapcsolatot építenek ki, és ezt mindkét fél elismeri. Azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk a tavalyi választások óta. A kapcsolatok nem mindig voltak annyira zökkenőmentesek, de természetesen tapasztaljuk, hogy történt előrelépés, és ez kiderült az egyéb ülésekből is, amelyeken részt vett itt Brüsszelben a héten. A közelmúltban erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy valóra váljon a megbékélés a polgárháború vége óta, 2009 óta, és reformokra is sor került. Tudja, hogy az Európai Unió határozottan támogatta a jogállamiságot, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jó kormányzást. Ezek olyan területek, amelyeken az önök kormánya egyértelmű előrelépéseket tesz. És nagy érdeklődéssel várjuk erről a beszámolóját. A brüsszeli látogatása során ugyanilyen fontosak voltak a kereskedelmi kapcsolatok is, amelyeket Sri Lanka az Európai Unióval ápol. A közelmúltban az ön hazája ismét a GSP Plus státuszért folyamodott, kérelmezte ezt. Korábban nem alkalmazták ezt, és annak idején komoly aggályok merültek fel a sri lankai emberi jogok helyzetével kapcsolatban, de a jelenlegi változások tükröződnek abban, hogy ismét a GSP Plus státuszt kérelmezték. Tudjuk, hogy az ön országa számos kihívással szembesül, erről már többször beszélt, de gondolom a képviselők érdeklődéssel hallgatnák a civil és a katonai szféra közti kapcsolatok alakulását, az etnikai és vallások, felekezetek közi feszültségeket, Ide nem csak a kisebbségek helyzete tartozik, hanem a radikalizálódás is, valamint a szegénység felszámolására vonatkozó erőfeszítések. A földrajzi helyzetök szempontjából érdeklődünk a szomszédos országokkal folytatott kapcsolatok iránt is, mint az ASEAN vagy a Kína, Kínával ápolt kapcsolatok iránt, de ahogy elmondtam, nem csak az AFET bizottság nevében szeretném köszönteni, hanem a dél-ázsiai delegáció elnöki minőségében is szeretnék szólni önhöz. A mi delegációnkat meghívták a mai ülésre. Egy hivatalos látogatásra teszünk, kerül sor néhány nap múlva Kolombóba, 2013-ban volt az utolsó ilyen látogatás, és azóta kíváncsian szeretnénk megállapítani, hogy mi változott az országban. Lesznek hivatalos találkozóink Kolombóban, azt követően pedig megvizsgáljuk az EU finanszírozta eh, projekteket az országban. A misszión négy eh, képviselő vesz részt, eh, Thomas Mann és mások is. Az INTA bizottság egy tagja. Most pedig szeretném átadni a szót a miniszter úr, elnök úrnak 10 percben. Ezt követően pedig remélhetőleg majd meghallgatjuk a kérdéseket is. Előre is köszönöm, és köszöntöm Önt. Going by the words of the Köszönöm szépen. Hol kezdek? Hol is kezdjem? A magasrangú főképviselővel nagyon jó megbeszéléseket folytattam az Európai Tanács elnökével, illetve az Európai Bizottság elnökével is, illetve az Európai Parlament elnökével. Megvizsgáltuk a kapcsolatokat az Európai Unió és Sri Lanka között. Lehetőségem volt 2002-ben is ellátogatni ide, és megpróbáltunk szorosabb kapcsolatokat kialakítani az Európai Unió és Sri Lanka között. Ez tartalmazta a GSP plusz támogatást is, illetve ennek erősítését. Komána Tunga elnök segítségével a kapcsolatok az EU és Sri Lanka között a legutóbbi adminisztráció alatt nem működtek megfelelően, ezeknek a megszorításoknak az okai jól ismertek, és az én pártom, annak idején az ellenzék vezetője voltam, illetve más párt, ellenzéki pártok vezetői is hasonlóan gondolkodtak az Európai Unióhoz. És reméltük azt, hogy egyszer el juthatunk az Európai Unióba, és üdvözölnek bennünket. Megpróbáltuk a demokráciát erősíteni, illetve a nemzeti megbékélés folyamatát erősíteni, illetve megpróbáltuk Sri Lankán az etnikai konfliktusok kirobbanását elkerülni. A politikai pártok nagy része, a jobb és a baloldal tamilok, muzulmánok, a szakszervezetek, különböző szakmai szermetek, a civil társadalom leültek egy asztalhoz, és egy politikai szövetséget alakítottak ki annak érdekében, hogy az elnökválasztásokra közös jelöltet állítsanak. Megválasztottuk elnökünket, Az alkotmány 90. módosítása az elnök kompetenciáit csökkentette, és mi egy független bizottságot állítottunk fenn. A főügyészeket eltávolították hivatalából, újból kinevezésre került az alkotmánymódosítás után, mégpedig azonnal kinevezésre. Következő nap lemondott a főügyész, azt mondta, hogy nem szeretne hivatalban maradni, csak az elvet szerette volna erősíteni, és ez volt az első lépés az igazságszolgáltatás független, független voltát illetően. Genfben szintén csatlakoztunk a megállapodáshoz, és eddig a bizalom megvalósult. Minden nemzetiségből származó minisztereink vannak. A két fő párt alakította a kormányt, a harmadik legnagyobb párt, a Tamil Nemzeti Szövetség váltak az ellenzék vezetőjévé. És ők az ellenzéki párt a megékelés érdekében együtt dolgoznak velünk. Olyan ügyekben, amelyek érintik az északi részeket, érintik a tamilokat, tehát nagyon erős a koordináció a, az elnök köztem és az ellenzék vezetője között, annak érdekében, hogy az etnikai kapcsolatokban Sri Lankán normalitás állhasson be. Az információhoz való szabadságra vonatkozó törvényt törvényét, illetve az eltűnt személyekkel foglalkozó ügynökséget is felállítottuk, az erre vonatkozó törvényt is elfogadtuk, illetve ezzel kapcsolatban is végleges döntést hoztunk. Ezen kívül olyan törvények kidolgozásán fáradozunk, amelyek feladata azt biztosítani, hogy létrejöhessen egy megbékélési ügynökség. A legfelsőbb bíróság összetételéről jelenleg vita zajlik, és az új alkotmány is kitér erre a kérdésre, amelyet előkészítünk. Meglátjuk majd, hogy a bírák számát eh, növelni fogjuk-e, a megfigyelők számát, illetve a választási rendszerről is, ennek reformjáról is vitát folytatunk. Továbbá arról is eh, szólnak a megbeszélések, hogy a, az elnöki tanács hogyan álljon össze. A börtönben fogvatartottak száma csökkent, mégpedig jelentős mértékben, ahogy majd az illetékes miniszter erről be is fog számolni. A hadsereg a Nevel az összes területet rendelkezésre bocsátja, majd a 2000 hektárról még vita zajlik. Most arról van szó, hogy hol tudunk házakat építeni, ezekről a kormány vitát folytat. A vélemények különböznek azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú házakat építsünk, építsünk előre gyártott elemekből készült házakról egy emeletes vagy két emeletes házokat. házakat de ezzel kapcsolatban a parlament végső döntésére szükség van, illetve a provinciális tanács döntésére is. Annak érdekében, hogy a munkákat jövő évben elkezdhessük. Aktivitákat folytatunk annak biztosítása érdekében, hogy végső megállapodás szülessen a márciusi ülésen Genfben. Az emberjogi helyzet, az új független emberjogi bizottság már működőképes, és szerettem volna ezzel kapcsolatban tájékoztatást nyújtani. És szeretném eh, itt most lezárni mondandómat, hogy maradjon idő a kérdésekre is. Köszönöm. Thank you very much for the, um... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes bevezetőt hallhattunk. Biztos, hogy lesznek kérdések is, és még azt is szeretném elmondani, hogy ma délelőtt a találkozónkon a frakciókban nagyon sokan ott voltak, de sajnos most éppen elutazott az egyik legnagyobb frakció az összes tagjával együtt. Azért vagyunk itt ilyen kevesen. Kán úr. Köszönöm szépen. Kedves miniszterelnök úr, először is szeretném Önt köszönteni. Nagyon jó az, hogy itt láthatjuk Önt, itt fogadhatjuk. Jó volt hallani a szavait. Jó látni Önt, mert ez is bizonyítja, hogy az EU és Sri Lanka között a kapcsolat javulóban van. Az Önök ország egy csodálatosan szép ország és rendkívül jól működő nagykövetsége van itt Brüsszelben. Egy kérdésem lenne a következő. Én is Dél-Kelet-Ázsiából származom, mint ön, tehát én is szeretem ezt a régiót. Fontos szervezetek is vannak, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az egész régió a fejlődés útjára lépjem. A világ gyorsan halad, és Sri Lankával kapcsolatban el tudjuk mondani azt, hogy Indiával és Pakisztánnal is jó kapcsolatot ápol. Aztán itt van persze ez a kasmíri probléma, amely már több, tíz, tehát több évtizede nehéz helyzetbe hozta a kasmíriakat. Mit lehet tenni ezen a területen hogy stabilitás alakuljon ki. Senki se szeretne háborút, főként nem Pakisztán és India között, amely mindkettő nukleáris hatalom. Hogyan lehet pozitív szerepet betölteni az egész régió számára kedvező kimenetellel? Köszönöm. So if we collect the question. Akkor most összeszedjük először a kérdéseket. Gáler úr, igen, köszönöm szépen. Én is szeretném Önt üdvözölni, köszönteni, és azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy milyen fejleményeket látunk az Önök hazájában, és ezen keresztül a konfliktus megelő, meg, mm, a konfliktus követő időszakra nézve a megbékélés útjára tudtak lépni. Már fiatal koromban is emlékszem, hogy a BBC milyen tudósításokat adott az önök országáról, megtanultam a az ön hazájának legfontosabb városainak a nevét, de akkor sajnos nem pozitív körülmények között hallhattunk ezekről a városokról, területekről, de mégis megmaradt bennem, és nagyon örülök annak, hogy most ezek a városok már nem az erőszakos cselekmények, a támadások vagy a konfliktus szimbólumai. Az én kérdésem ugyanabba az irányba megy, mint a korábban felszólaló. Vannak olyan országok, amelyek belső konfliktusaikon felül tudtak emelkedni. Nos, hát én, India és Pakisztánnal összehasonlítva önöknek kicsi a területe, de mégis lehet, hogy pozitív hatással lehetnek erre a nagy konfliktusra is, mert önök nem jelentenek semmiki számára veszélyt. Tehát lehet, hogy mediátor szerepben, közvetítőként India és Pakisztán között hozzájárulhatnának a konfliktusok megoldásához, nem csak intézményi szempontból, hanem bilaterális vagy akár trilaterális szinten is, Esetleg ön adhat nagyon bölcs tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ebben a problémában eljárni, hiszen a kasmíri konfliktusnak vannak külpolitikai vonzatai is. Köszönöm szépen, Asztrojevics úr. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr, én is köszöntöm Önt az Európai Parlamentben, az ALDE frakció nevében köszöntöm Önt. Én koordinátor vagyok az emberi jogi kérdésekben. És ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem Önhöz is. Hiszen ez egy nagyon különleges terület vagy aspektus, de fontos. Természetesen én is azt várom, hogy Sri Lankán pozitív fejleményeket tapasztalhassunk, tehát itt komoly megbékélésre van szükség. És olyan jogszabályokra, amelyek elvezetik az országot egy új jövő felé. Önök most éppen a terrorellenes jogszabály átfogalmazásával vannak elfoglalva. Azok, akik bizonyos eljárásokon keresztül mennek. Nos, az önök jogszabálya mennyire lesz konforma a nemzetközi emberi jogi követelményekkel? Hogyan áll most éppen ez a jogszabály, a jogszabályalkotás? Tehát ezt szeretném egy kicsit részletesebben megtudni. Másodszorban pedig a külföldi vagy nemzetközi független résztvevők bevonása a folyamatba hogyan néz ki az önök szempontjából. Minden bizonyal ön is egyetért azzal, hogy fontos az, hogy az új jogszabályok vegyék figyelembe a bevált gyakorlatokat a nemzetközi intézmények és szakértők részéről, annak érdekében, hogy el tudjuk kerülni azt, hogy a helyzet nehogy visszájára forduljon, és hogy sikeres legyen ez az egész folyamat. Köszönöm szépen! Van még három kérdésünk, és aztán még én is fogok valamit kérdezni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! Én is Szeretném Önt itt köszönteni a parlamentben. Sri Lankát nagyon szeretem, és a második világháborúban az édesapám azon a területen járt is, úgyhogy én nagyon sokat hallottam Sri Lankáról gyerekkoromban, csodálatos ez az ország, tavaly alkalmam nyírt megismerni, nagyon vendégszeretőek az emberek, és hát az önök tragikus helyzetéből végre úgy tűnik, hogy sikerül kilábalni. Én parlamenti képviselőként azt a kérdést szeretném felvetni, hogy a Brexit milyen hatással lesz a sri lankai életre, a biztonság szempontjából például. Én támogattam a Brexitet teljes melszélességgel, és azt hiszem, hogy ez újabb lehetőségeket jelent majd Sri Lanka és az egész régió számára. Nem szeretném, hogyha az Európai Unió most a Commonwealth váltaná föl az angol jogalkotásban, tehát itt inkább előrefelé kellene tekinteni, és ön, tisztelt miniszter úr, miniszterelnök úr, hogyan látja az EU és Nagy-Britannia helyzetét, illetve ennek hatását az ön országára? Mit, hogyan látja ön azt, hogy a Commonwealth hogyan lehetne sokkal sikeresebb? Azt kell mondjam, csak úgy az jegyzőkönyv kedvéért, hogy nem értek egyet az úrral, mi más oldalon kampányoltunk a Brexit kampányban. Köszönöm szépen. Anyanyelvemen fogok beszélni görögül. Kedves miniszterelnök úr, én is szeretném önt biztosítani arról, hogy rendkívül pozitív személyes tapasztalatok fűznek engem Sri Lankához, és többször jártam is az ön hazájában, sőt, még a legmagasabb hegyre is fölmentem. És hát akkor azért nem volt olyan egyszerű a helyzet, mint most. A nemzeti kisebbségek kérdésében mi az ön hozzáállása jelenleg? Nagyon szépen köszönöm. Kedves miniszterelnök úr, tisztelt elnökasszony. Gáller úrral akartam versenyre kelni, de ő most már elment. Ugyanis én is emlékszem arra, hogy mi történt Sri Lankán, Még az ön egyik Előde 72 és 77 között a miniszterelnök asszony a vietnámú háború idejében Ho Chi Minh, és ilyen gondolatok jutnak az eszembe. Ahogyan Stetina úr is elmondta, Nekem is nagyon is személyes kapcsolataim vannak Sri Lankával, ugyanis az egyik legjobb barátom egy sri lankai hölgy, aki ma New Yorkban él, és nagyon-nagyon közeli barátságot ápolok vele. Családjaink között is. De nem csak erről szerettem volna beszélni, hanem arról is, hogy az önök hazájában hosszú háború folyt, és miután nem voltam itt az elején az ön felszólalásának, mit gondol ön arról, hogy ez a borzalmas háború teljes mértékben véget ért? Vagy esetleg tarthatunk attól, hogy a dolgok ismét fellángolnak, az ellenségeskedés fellángol, hat, e vagy sem. Nem véletlenül egy kicsit így a szőnyeg alá söpörtük most ezt a problémát? Nem túl sokat tudott erről az egész helyzetről, úgyhogy esetleg, hogyha ezt egy picit közelebbről megvilágítaná. Köszönöm szépen. Nekem is lenne egy kérdésem. azzal kapcsolatban, hogy hogyan néz ki a jelenlegi gazdasági helyzet. Milyen intézkedéseket alkottak meg a szegénység ellenes harc területén, hiszen Sri Lankában, amikor ott jártunk, a tea ültetvényeken jártunk, és láttuk, hogy azért van előrelépés, de azért az is teljesen világos volt számunkra, hogy nagyon nehéz helyzetben, nagyon szegény sorban élnek ott az emberek. Hát persze erre nagy hatással volt a hosszú véres konfliktusnak is. Esetleg erről mondaná -e néhány gondolatot, hogy ez változóban van-e? Nagyon jó kérdések, kérdéseket kaptunk, belső konfliktus, terrorellenes jogszabály, mit lehet tenni most a megbékélés érdekében, és aztán az üzleti lehetőségek, és a Commonwealth. Mert hát a Sri Lanka szempontjából ez is egy érdekes megközelítés lehet. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, a szó. Thank you very much. Number... Köszönöm szépen, jó néhány kérdés érkezett. Kashmir. Ezt egy kétoldalú vitás kérdésnek tekintjük. És a szakszervezet. Vannak tehát lehetőségek arra vonatkozóan, hogy Pakisztán és India is megvitassák ezt a kérdést. A szárk valóban azt a célt szolgálta, hogy a két fél egyeztessen a helyzetről. De a szárk együttműködést mi is felhasználtuk arra, hogy előmozdítsuk a regionális együttműködést, például a kultúra vagy az oktatás, a közlekedés terén és számos egyéb területen. Így tudtuk csökkenteni az országok közti feszültséget, de sajnos az utolsó, a legut- tavaly már nem történt előrelépés, és ez részben a kásmiri helyzetnek tulajdonítható. A határon átnyúló kérdés ugyanis jelenleg a legkomolyabb probléma. Éppen ezért az együttműködési szervezet legutóbbi ülését nem sikerült megtartani. A határon átnyúló terrorizmus ugyanis arra késztette a résztvevőket, hogy maradjanak távol ettől a találkozótól, tehát Kasmír egy kétoldalú kérdés ami miatt a szák csúcsot nem sikerült megrendezni, de ezt a kérdést a két érintett kormánynak kell tisztáznia. Mi mindent tőlünk tehetőt megteszünk a feszültség enyhítése érdekében, de ez egy hosszú távú probléma, amelyet nem lehet úgy megoldani, hogy az érintett felek nem találkoznak, és ennek a szárk együttműködés is a csorbáját szenvedi nem tudom tájékoztatni önöket arról, hogy mi a jelenlegi álláspont, ugyanis az elnökünk ott volt a Minsteak, egy másik regionális szervezet találkozóján, amelyben részt vesz India, Sri Lanka, Banglades, Myanmar és Tájföld. Ezen országok találkoznak a BRICS találkozójával egyidejűleg. Miről volt szó a Bimsteak találkozóján? Ez még nem ismert. Az igazság az, hogy én, amikor elhagytam az országot, az elnök néhány órával később ért vissza, tehát nem tudok pontosabbat. De a szárk folytatásával kapcsolatban vannak aggályok nem tudok pontosabbat mondani. Háború nem lesz, de az indiai fél hangsúlyozza, hogy szükség van energikus intézkedésekre a határon átnyúló terrorizmus problémájának kezelése érdekében, és itt lehet szó nagyon erős lépésekre is. Meglátjuk, hogy hogyan tudjuk előmozdítani ezt az ügyet, de ha nem járunk sikerrel, akkor azt mondhatom, hogy a szárk jövője elég korlátozott, ezt nyilvánosan is kijelenthetem. Ahogy már korábban tettem, ismét hangsúlyozom. Egyéb kérdések? Lehetséges egy újabb háború kibontakozása Sri Lankában? Nem, a háborúnak vége. De számos intézkedést meg kell hoznunk a nemzeti kisebbségek érdekében. Az emberi jogi intézkedések mellett itt a megbékélésről van szó. Folyik egy új alkotmány szövegezése. A parlament egy alkotmányozó közgyűlés, van egy irányító bizottság, és a fő kérdés, amelyen foglalkozunk, az a hatalom további visszajuttatása a helyi tanácsokhoz. Van egy lista, vagy, vagy eltöröljük ezt. A miniszterek mellett vannak parlamenti képviselők is, akik vezető miniszterként léptek fel, és további hatalmat kívántak. Tehát az, együtt, az egyeztetésre csak most, az egyeztetés csak most kezdődött el, meglátjuk, hogy hogyan halad. Egy másik kérdés pedig, amelyet a TNA említett, ez pedig a szenátus, amely majd a tartományokat képviselni. Ez problémás számunkra, ugyanis elfogadtuk azt, hogy szükség van egy szenátusra, ezt a PNA javasolta, de hát Sri Lanka nem különbözik más országoktól, és nem szeretné, hogy bővüljön a jogalkotók köre. Azt javasolták, hogy a tartományokból öten képviselnék ezeket. Minden egyes tartományi tanács öt szemét választana meg, akik a szenátusban képviselnék őket. Most csak miniszterek volnának a szenátusban, tehát újabb posztokat kellene találni minden esetre a számokat nem akarjuk növelni, csak további szintet szeretnénk hozzá csatolni. A nyugati provinciák mellett van még kettő, amely közel van a fővároshoz, tehát összesen 15 lenne. A parlament 10 szemét választana, tehát 55 tagból állna a szenátus, és ami a szenátus hatáskörét illeti, ez kiterjedne arra, hogy a parlamentet felkérje a jogszabályok átgondolására, de ugyanolyan hatáskörrel rendelkezne, mint a parlament, amikor tartományi ügyekben hozna jogalkotást. És az alkotmány kapcsán is azt mondtuk, hogy ugyanolyan hatáskört kellene biztosítani nekik, tehát ellenőrizhetik azt, hogy a jogszabályok megfelelőek-e. A fő kérdés azonban most az áttelepítés, a lakhatás biztosítása, az újjáépítés, és az, hogy egyáltalán beinduljon az élet a normális kerékvágásban. A házak, házakat elpusztították, és a szegények lakásai most házai jobbak, mint korábban. Az utakat is sikerült újjá építeni, és most elektromos ellátást kapnak olyan térségek, amelyekben korábban ilyen nem volt. De a szociális kohézió nincs, éppen ezért időre van szükség. Vannak családok, akik elvesztették hozzátartozóikat, vannak, akik elhagyták az országot, tehát ez a szociális összetartó erő hiányzik most. Egy új nemzedék nőtt fel, tehát ez a szociális összekapcsolódás hiányzik, és ezt is helyre kell állítani. Vannak emberek, akik külföldi hozzátartozóiktól kapnak anyagi támogatást, ami jó dolog, de vannak, akik ezt a pénzt csak alkoholra és kávítószerre fordítják. Van egy kábítószer probléma az országban, délen, éjszakon ez sohasem volt megfigyelhető. Vannak, akik elhagyták otthonaikat, hogy máshová költözenek Jeffrában, a diaszpora pedig most beruház, de nem Jeffnába, hanem máshol az országban. Ezért fontos, hogy Jeffrában is beruházzanak, mert újra kell építeni a gazdaságot. A gazdaság komoly problémákkal néz szembe, és fel kell lendítenünk. Nincs Jeffnában pénz, nincs gazdaság, emberek vannak, de ezért szeretnénk az Európai Unió és az Egyesült Államok támogatását kérni, hogy a keleti és az északi országrész támogatására dolgozzanak ki egy csomagot. Vissza kell térnünk önökhöz, tanulmányoznunk kell ezt. Egy Jeffrának egy új, különálló csomagra van szüksége. Vissza kell fizetni a korábbi rezsim által felvett kölcsönöket. Az IMF-fel tárgyalunk, a Jeffney gazdaságot talpra kell állítani. Több ház építésére van szükség, és egy-két milliárd dollár az, amit szükségesnek tartunk Jeffna talpraállításához, és ehhez kérnénk az Európai Parlament támogatását talán önök tudnának segíteni, bár tudom, hogy milyen komoly korlátozásokkal néznek szembe, de fontos lenne ezen összegeket előteremteni. Aztán ott van az emberi jogok kérdése, ami konkrétan is felmerült. Vitatkozunk most arról, hogy mi legyen a bíróságokon a megfigyelők szerepe. A belügyekben, de amikor jönnek megfigyelők, milyen dokumentumokat kérhetnek ki, milyen hatáskörük van, ha bárki eljön és megfigyelheti ezeket a tárgyalásokat, ez rendben van, neki kell dolgozni, milyen hatáskörrel rendelkezzenek, és ennek tárgyalása most folyik. Ami a terrorizmus ellenes jogszabályt illeti, van egy terrorizmus ellenes törvény, amelyet az 1974-es Egyesült Királyságbeli törvény alapján dolgoztunk ki, és ezt fokozatosan módosítottuk a közrendi jogszabály által, amely lehetőséget biztosít a letartóztatásokra. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy vizsgáljuk át az egész kérdést. A 17 érintett fél aláírta a jelentést, és ez megjelent egy fehér könyvként, és az illetékes bizottság megvizsgálja. Tehát amit a fehér könyvben látnak, az még nem a kormány végleges álláspontja, ez pusztán az ajánlásokat tartalmazza, amelyeket a bizottság fogalmazott meg. Ehhez lennek, lesznek majd még módosítók, és a miniszternek adnám meg a szót, hogy konkrétabban kifejtse ezt. Many countries wanted to assist us with... Nagyon sok ország szeretett volna segíteni nekünk, és kértük azt, hogy az ENSZ-en keresztül kanalizálják, illetve az ENSZ terrorizmus ellenes igazgatóságán keresztül Egy fehér könyv készülőben van, és az ENSZ forrás kérdésekkel foglalkozó részlege szintén kommentálja ezt majd, illetve a mi bizottságainkkal, valamint a civil társadalommal. Ami a fogvatartottakat illeti, van még mindig öt fogvatartott, Viszont október végéig nullára csökken a számunk. 40 egy személy ellen büntető jogi eljárás folyik, és élen 11 ember, ember, ember, szemben a bűnüldözési, bűnügyi eljárás lezárult, a főügyész pedig utasított bennünket, hogy hogyan járjunk el. 96 ügy került a legfelsőbb bíróság elé, beletartozik azoknak a száma is, akik rehabilitáción vesznek részt, illetve hajlandóak részt venni. Természetesen annak függvényében, hogy milyen bűncselekményt követtek el. Amikor az új kormány 2015-ben felállt, sokkal magasabb volt az ő számuk. Ezt a folyamatot figyeltük, és azokat, akiket enyhe bűncselekményekkel vádoltak, őket kiengedtük a börtönből, voltak, akik nem akartak rehabilitációs folyamatban részt venni, és inkább preferálták a brírósági eljárást. Sok olyan fogvatartott van, akik hosszú időt töltöttek előzetesben, Ezeket az eseteket vizsgáljuk, és megpróbáljuk a bírósági folyamatot felgyorsítani, illetve rendszeres meghallgatásokat folytatunk. Ha a kolumbiai, delegációra ellátogatnak, akkor az emberi jogi csoportokkal is találkozni tudnak majd. Ami a gazdaságot életi, emiatt aggódunk. A gazdaság előnyei nem jutottak el a háború után a lakossághoz 2015-ben. Kiderítettük azt, hogy a, a, nagyon kevés támogatás jutott el a, a lakossághoz az infláció miatt most pedig az ország teljes bevétele 11% a GDP-nek a legutóbbi miniszterelnök alatt, ez 17% volt. Nem könnyű a, az adókat beszedni, és ezt csökkenteni kellett az államadósági hiány, mégpedig 5%-ra. Tehát Ebben a rendszerben kellett dolgoznunk. Az export is nehéz volt, a GSP pluszra térnénk vissza, illetve nagyon sok olyan személy létezik, aki 300 dollárt keres havonta, és az export kérdésekben a versenyhelyzetünket elveszítettük a teljes gazdasági program arra irányul, hogy fellendítsük ezt a folyamatot, és az európai piac nagyon fontos. El kell mondjam, hogy a tárgyalásokon a halászatra kivetett eh, korlátozásokat eh, megszüntettük, több tonhal eh, jön tőlünk az európai piacra, de ez még mindig nem elégséges. A folyamat elindult. Mint említettem, a, az India, indiai piacsal, a szingapúri és a kínai piacsal is együtt szeretnénk működni, minden olyan programmal, amelyekre most sor kerül. Ezeknek a programeknek az említett ország piacai a célja. Létezik egy kínai kezdeményezés, amikor egy alagutat építünk, egy nagyon szegény régió, ez a legszegényebb régió Sri Lankán. Nagyon fontos, hogy itt munkát kapjanak az emberek. Az ipar egy részét kivettük a, a, a nyugati, délnyugati régióból. Közép-hosszú távú fejlesztések más területek is kiterjedtek. A turizmus a keleti tartományokban eh, szintén részt vesz ezekben a kezdeményezésekben, a déli rész és a közép eh, eh, ső része. A turizmus úgymond egy olyan gyümölcs, amelyet könnyű leszakítani. A, mezőgazdaság újra újrastruktúrásához több időre lesz szükség Jelenleg a teára alacsony szinten mozog, de ez fel fog lendülni. Nagyon fontos, hogy a teaültetvényeket átstruktúráljuk. Jelenleg földterületet és pénzt adunk az embereknek azért, hogy saját házakat tudjanak építeni. szültetvényeken dolgozók földet kapnak, és az elkövetkezendő négy évben 30 ezer ház fog épülni. Hát ez a probléma létezik a teaültetvényeken. Hogyan tudunk jobb árakat biztosítani? Ezeket a kérdéseket nagyon fontos megoldani. az üntetvényen pusztán két iskola volt, és most 25 az ilyen iskolák száma. Tehát el, elkezdődik a, a, a teútvötények megreformálása. És az egyetemistánknak lehetőséget biztosítunk kedvező áron ahhoz, hogy laptopot vár, vásároljanak. Remélhetőleg az angol tanítási programokat is felrendítjük, majd ami a föltulajdonást illeti a 30 es évektől fogva a kis tulajdonosok kaptak földet, és most megpróbáljuk ezt megváltoztatni, hiszen korábban nem birtokolhattak ezek a személyek földet. Ez összesen 30 millió személy, és rendelkeznek megfelelő dokumentumokkal a bankok számára. Mobilitást szeretnénk biztosítani a faluról elköltözők számára. Hát először a nem mezőgazdasági ágazatokkal foglalkozunk, ide beletartoznak a halászati részek és a mezőgazdaság. Bizonyos hajtikusokat illetően önellátók vagyunk, tehát uh, annak idején nem volt könnyű ebben a dilemmában döntözni. Volt egy, uh, volt egy kérdés a Commonwealth-szel kapcsolatban, 40 eh, eh, százalék az exportunknak az Egyesült Királyságba megy, aggódunk eh, amiatt, hogy mi lesz a Brexit után a helyzet, az Egyesült Királyság gazdasági mutatói nem olyan jók, mi termékeink az alacsony bevételű piacokra lettek kitalálva, és ennek hatása lehet ránk. Emiatt aggódunk. Üdvözöljük az Egyesült Királyság beruházásait. Hogyha távoznak az Európai Unióból, akkor más területeken kell beruházniuk. A 2013-as nyilatkozat kapcsán a kolombói találkozón megállapodás született arról, hogy a kereskedelmről és a beruházásokról megfelelőbb megállapodásokra van szükség. Nagyon fontos egy Commonwealth keretet kialakítani a kereskedelemhez és a beruházásokhoz, de ezt majd az Egyesült Királysággal meg kell beszélni, miután az 50-es cikkely hatályba lépett. India, és egy nagyon fontos ország számunkra Ausztrália, Szingapúr, a befektetések szempontjából, a nagyobb afrikai országok, de hát e, lehet, hogy majd egy szakértői e, bizottságnak 2019-ben beszámolniuk. Ez a feladat nem lesz e, könnyű, az Egyesült Királyság az értékalapú rendszerre összpontosított, tehát minden ország a saját megállapodásait valósította meg. Ausztrália, Új-Zéland Kínával kereskedik nagyon sokat, Indiának is megvan a maga piaca, a nyugat-afrikai, kelet-afrikai országok, a karib-tengeri országok szintén, a kanadaiak tárgyalnak az EU-val, Tehát ez egy hosszú távú projekt számunkra. Az indiai óceánról szóló álmat helyezzük a középpontba, hiszen ez egy nagyon fontos projekt számunkra. És a brit befolyásgyakorlás nagyon sokáig érzékelhető volt, ezt az ügyet külön tekintjük. Illetve magas szintű csoport foglalkozik majd ezzel a kérdéssel, beszámol majd számunkra. Nem lesz könnyű ez a folyamat, és a miniszterelnök is foglalkozni kell a kérdéssel. Well, thank you very much, Prime Minister, for... Uh, Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó választ a feltett kérdésekre természetesen nagyon érdekes számunkra a kereskedelmi megállapodások nyomon követése, és majd meglátjuk, hogy az Európai Parlament milyen szerephez juthat a GSP Plus-on belül ehhez képest. És természetesen a monitorozás, illetve a nyomon követés is fontos feladata, ahogyan ezt Pakisztánban is tesszük, számunkra kulcsfontosságú, nagyon érdekes mindez. És természetesen önök is ugye a fejlődésért dolgoznak, ez az összes közösségnek a legfontosabb célja és jól felfogott érdeke. Szeretnénk, hogyha ezen a területen pozitív fejleményekről lehetne beszámolni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a részletes válaszokat! Köszönöm szépen a vendégeinknek, és köszönöm Lambert asszonynak is, hogy eljött hozzánk, tudja, hogy itt mindig nyitvának a kapuk az öndelegációja számára, és még emlékeztetésképpen elmondanám a kollégáknak, hogy hétfőn 24-én Strasbourgban 8 óra 30-kor ülésezünk, miután a plenárison Iránról vitáztunk, szavazás lesz, és aztán november 7-én, 8-án találkozunk itt. Köszönöm.